Good evening, colleagues. Jó estét, kollégák, elnézést, hogy késtem. Kratza az első kérdés, 18-as számú. Bárnyi úr fog reményeink szerint válaszolni. Biztos úr, öné a szó. Jó estét kívánok mindenkinek, elnök úr, önnek is. Épp most érkeztem. Luxemburgból néhány perccel ezelőtt, ahol az ECOFIN tanácsülést tartották. Egyhangulag jóvá hagyták a hedge fundokra szabályozására vonatkozó és a magántőkére vonatkozó ö, határozatot. A javaslat, ugye, ez ugye még csak javaslat, és a ház még meg kell, hogy vitassa, de mégis nagyon fontos, Gozáz úr, az önök előadójának munkája ebben, hiszen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz a fejlődéshez, amiről aztán végül is szavazott a tanács. A felügyeleti csomag is jelentős mértékben élvezte a parlament hozzájárulását, munkáját. Nos, véglegesítettük a hedge fundok és magántőke alapokra vonatkozó európai szabályozást. Ez az első ágazatra vonatkozó ilyen jellegű szabályozás, és már most köszönöm önöknek a szabályozó meghozatalában játszott szerepüket. Bázelben, ami ugye nincs túl messze, a bázeli kritériumok ugye nincsenek messze a bankreform egyéb célkitűzéseitől, és ezzel kapcsolatban is köszönöm a parlament és Kárasz kollégájuknak a kiváló munkáját. Két héttel ezelőtt már tárgyaltam vele a CAD 4 programról, a Bázel 3 európai megvalósításáról, átültetéséről. Mint tudják, még mindig tart a pénzügyi válság, az IMF szerint 2,3 ezer milliárd dollár veszteséget okozott az európai bankoknak ez a válság. A válság a pénzügyi ágazatban kezdődött, de az egész gazdaságot súlyos recesszióba vezette. 700 milliárd volt a gazdaság szűkülése egyetlen év alatt a bankágazat stabilitásával biztosíthatjuk azt, hogy továbbra is hiteleket tudjanak nyújtani a vállalatoknak, magánszemélyeknek, hogy növekedhessen a gazdaság. Számos sürgős intézkedést kell hozni, és a bizottság éppen ezért jóvá hagyta azt, hogy 400 ezer millió hitelt biztosítsanak a fiskális politika keretében a támogató intézkedések végrehajtására. A deficitek és a, a köztartozások enyhítésére. Remélem, hogy az európai állampolgároknak nem kell kétszeres árat fizetni a válságért. A prevenciót próbáljuk a későbbiekre nézve erősíteni, hiszen ez mindig kevesebbe kerül, mint a jóvátétel. A preventív megközelítés az, és a prudens intézkedések, amelyek a Bázel 3 európai jogszabályokba való átültetését végezzük. A jelenlegi keretek a bankválság végét eredményezik remélhetőleg, és ezzel kapcsolatban Eliza Ferreira munkáját is meg kell, hogy közös, köszönjem. A G20-ak keretében végzett konzultáció a Bázel 2 módosításához, erősítéséhez vezetett, amelyekkel a bankok hitelezési képessége is javulhat. A Bázel 3 intézkedések pedig a Bázel bizottságban belüli szabályozó bizottság és felügyelőhatóságok szakértői alkották meg a bizottság, a biztos és minden tagállam segítségével. A bizottság munkája, a Bázel bizottság intézkedései segítik a pénzügyi stabilitás erősítését, és támogatják a társadalmi védelmi rendszerek kialakítását is. Végre le, véget érnek a banki válságok, az emberek továbbra is fordulhatnak bizalommal a bankokhoz, és a bankok a magánszemélyeknek, KKV-knak és nagyvállalatoknak egyaránt nyújthatnak hitelt olyan időszak jöhet, amelyben tehát új intézkedéseket vezetünk be Európában. Az átmeneti záradékok, amelyeket a központi banki és bejelentett, tükrözi hogy elfogadják ezeket az intézkedéseket. A likviditási intézkedéseket 2015-ig kell végrehajtani. Kérdezték azt is, hogy milyen intézkedéseket jelentenek ezek. Nyilvánvalóan ez nem a bank alapvető célja, de hogyha a bankok az új normáknak, e, ezzel kapcsolatos normáknak meg akarnak már kellő időben felelni azért, hogy partnereikkel vagy versenytársaikkal szemben erősödjenek, akkor szükség lesz arra is, hogy a betétesek helyzetét helyzetét és a hitelezők helyzetét is erősítsék. Osztom önök fenntartásait, hogy az új intézkedéseknek nem szabad aránytalanul sújtania a kisebb bankokat, de a bankoknak a Bázel 3 hatását ellenőrizni kell tudni, kézben kell tudni tartani. A a kisbankokat kevésbé érintik az új normák, mint az 50 legnagyobb európai bankot. Ez a kisbankoknak egyfajta kezdeti feltőkésítését is jelenti, egy egyszerű pénzügyi modell bevezetésével. Nagyon fontos az egyenlő verseny kialakítása nemzetközi szinten, és az is kívánatos, hogy a G20-ak ne változtassák meg ezeket a normákat. Egy vesszőt sem húzzanak újra, újra a Bázel 3 megállapodásban. A G20-aknak el kell ismerni azt, hogy ez tulajdonképpen Európa adóásza, amit ki kell játszani, és megfelelő időszerű intézkedésekkel élni. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon bátorító híreket hozott Luxemburgból és köszönöm a nagyon átfogó válaszát Kratzasszony kérdésére. Kratzasszony, akar után követő kérdést feltenni? Öné a szó. 30 másodpercben. Köszönöm szépen. Elnök úr, egyetértek azzal, hogy a bizottság nagyon átfogó választ adott. Válaszolt az összes egyes részkérdése, és ez váratlan a bizottság részéről. Talán mégis föltennék egy kiegészítő kérdés a likviditással kapcsolatban, tehát a banki likviditás kérdésével kapcsolatban, illetve a Basel 3 végrehajtásával kapcsolatban. Ön szerint mindennek milyen hatása lesz a piacra? Fokozatosan fogják bevezetni az intézkedéseket? Avagy hogyan? Ön szerint a bankok likviditására nem lesz ez hatása, hiszen a piacnak igen komoly szüksége van a likviditásra. Két kérdés is lesz, Rübügür és Zemka képviselők. Köszönöm, elnök úr, Barnier biztos úr. Engem az érdekelne, hogy milyen hatásai lesznek a Bázel 2 megállapodásnak az amerikai piacra, ahol nagyon sok kis bank, több száz bank csődbe ment, és a nagy bankokra is. Kérdés, mi hatással van ez Amerikában? Amerik és a Bázel 3-mal kapcsolatban mi a helyzet? Ezt egyszer hagyják végre Európában, vagy Amerikában előbb, hogy néz ki a menetrend a Bázel 2-es és Bázel 3-as végrehajtásában, különös tekintettel Amerikára? Elnök, köszönöm. Zamka úr. Otóż, panie komisarzu, chciałem panu Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, szeretnék köszönetet mondani az előbbi tájékoztatásért. Nagyon fontos információról és tájékoztatásról van szó, hiszen az európai finanszírozás helyzetét, illetve a bankok finanszírozási helyzetét, vagy pénzügyi helyzetét mutatta be. Nagyon örülök annak, hogy a helyzet javul. Nagyon rövid lenne a kérdésem. Tisztelt biztos úr, ki tudná azt megmondani, hogy 2011 tavaszán a bizottság új javaslatokat fog-e benyújtani? Hogyha ezt ön meg tudja erősíteni, akkor kérem részletesen számít, számoljon be erről. Köszönöm, mondja az elnök. Tessék, biztos úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr. A likviditással kapcsolatban tettek fel nekem kérdéseket. Nos, a pénzügyi válság sor, során azt láttuk, hogy a nem megfelelő likviditásra rendelkező bankok a bankközi piacon nem adtak kölcsönöket, hiszen megpróbálták megőrizni saját likviditásukat, nem tudták, hogy pontosan más pénzintézmények milyen likviditási helyzetben vannak, ezért óvatosak voltak. Nos, ezt mindenképpen javítani kell ezt a helyzetet, a kockázat menedzsment javításával, illetve a likviditási tartalékok növelésével. A Basel 3 pontosan erről szól. 2015-től lesz kötelező jellegű ezen kritériumokat foganatosítani a bankokban, úgyhogy Kratza asszony a bankoknak lesz arra ideje, hogy átálljanak. Rübig úr, Említette a Bázel 2-t. Nos, az Egyesült Államok esetében, és ön is utalt erre, a Bázel 2-t sem alkalmazták, nem is, nem is beszélve a Bázel 2 és félről. Nos, amikor az Egyesült Államokban jártam, akkor a pénzügyminiszterrel egyeztettem, és a legközelebbi látogatásomkor is megteszem ezt. Rübig úr nagyon fontos kérdést tett fel, és valóban nemzetközi kötelezettségeink vannak. Az amerikaiak is részesei ennek a folyamatnak, ők is részét képezik a kritériumok kidolgozásának. Nélkülük értelmetlen lenne a bázeli folyamat. Természetes tehát, hogy közösen hozzunk döntéseket, és ezeket aztán közösen alkalmazzuk, mint egy párhuzamosan. Én nagyon figyelek arra, hogy ez megvalósuljon, párhuzamosan valósuljon meg, és a második amerikai látogatásom alkalmával is meggyőződöm majd erről. A kisebb bankok esetében nagyon fontos, hogy ne improvizáljunk, nagyon fontos az, hogy mikro- és makrogazdasági szinten megfelelően rugalmas intézkedéseket alakítsunk ki számukra, és testre szabott legyen az összes intézkedés. Nos, egy másik kérdést kaptam arról, hogy mi a, mik a terveink 2011 tavaszá, tavaszára. A CDR 4-es javaslatunkat fogjuk akkor benyújtani. Egy tanulmány is készül arról, hogy a Bázel 3-nak milyen makro- és mikrogazdasági hatásai vannak. Aztán említettem a belső és külső felülvizsgálatot, a különböző kockázatelemzési modelleket a bankokban. Ezeket mind meg kell vizsgálnunk, nagyon komoly munka van még előttünk. Odafigyelünk a parlament véleményére, a pénzintézetek véleményére, és 2011 tavaszán komoly döntéseket hozunk CDR4 témában. Köszönöm szépen, biztos úr. Most tovább lépünk a 19 számú kérdésre, ennek fel tevője, Szalom úr. Az EU, Afrika EU csúcs találkozó az élelmiszerbiztonság kérdésében Pibax úr fog választ adni, ha elfoglalja helyét. Mi az a floor. Övé a szó. Biztos úr nem használ mikrofont, közlik el a tolmácsok. Well, Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. A kérdés témán nagyon fontos terület. Biztos az, hogy minden állampolgár hozzáférjen a megfelelő élelmiszerhez, a fő célja a fejlesztési támogatásnak. Az, hogy csökkentsük az éhezők számát felére, helyes cél. A nyolc millenniumi fejlesztési cél egyike az, amit 2015-ig el kell érjünk az élelmiszerbiztonság továbbra is csúcs prioritást élvez az Európai Unió célrendszerében, különösen az afrikai kapcsolatokban. Ugyanakkor sok állam a, a cél egyes számú célban nem teljesít, és a lakosság jelentős része vidéki területekénél 90% a mezőgazdaság termelésnek kis termelők családi farmokon ellátott termékek formájában valósul meg ezekben az országokban. Az első EU-afrikai cselekvési tervnek is tárgya volt ez a kérdés. Ez a, az MDG által megzadott partneri viszonyok körében is prioritást élvező terület a következő cselekvési tervben is, amelynek tervezése most folyik. Azt is biztosítani fogjuk, hogy az, az ágazatokon átnyúló aspektusok is megvalósuljanak az élelmiszerbiztonságban. A kutatás, kereskedelem, regionális integráció tartoznak ide, megfelelő figyelmet kell szentelni a következő cselekvési terv ezekre is. Az Európai Unió a élelmiszerbiztonságra koncentrál, ugyanakkor ez kéz a kézben jár azzal a fontossággal, amelyet az afrikai vezetők bizt- ö, szentelnek ennek a kérdésnek. Az Afrikai Fejlesztési Program közös keretet kínál a cselekvésekhez ezen a területen, és továbbra is támogatjuk e célok megvalósulását. Ugyanakkor e szakaszban is elmondható, hogy van már elég mechanizmus ahhoz, hogy a megfelelő táplálékkal való ellátást biztosítsa. Nem szükséges tehát új, specifikus partneri viszonyt felállítani az élelmiszer biztonság kérdésében az EU-afrikai strat partneri stratégiában. Mert az MDG-kel kapcsolatos partneri megállapodások már tartalmazzák ezeket a célokat. Van már tehát erre vonatkozó mechanizmus. Elnök Szalom úr öné a szó, hogy kérdést tegyen fel a biztos úrnak. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az EU-Afrika csúcs előtt nagyon hasznos lenne további tájékoztatást kapni. Én egy plusz kérdést szeretnék föltenni azzal kapcsolatban, hogy a magas szintű New Yorki találkozón, amely a mű, fejlesztési célekről szólt. Pontosan milyen kérdések vita, hangzott el élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban? Illetve, hogy ön szerint a FAO megfelelő lendületet adott-e ennek a kérdésnek? Elnök, köszönöm szépen. Még két kiegészítő kérdés. Papa Nikola úr teszi fel az elsőt, és aztán Tarabella úr a másodiket. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! 2009. augusztusában egy éve az úgynevezett flex mechanizmust indította el a bizottság érzékeny országok esetében. Nagyon komoly finanszírozást kapott ez az eszköz, és Afrikában a, azon országok élvezhették ezt, amelyeket a legsúlyosabban érintett a gazdasági válság. Kiértékelték-e már ezt a projektet? beváltotta el hozzáfűzött reményeket. Mi a helyzet azon kisgazdákkal, akik vetőmaghoz, illetve földművelő eszközökhöz jutottak ezen projekt keretében? Tarabella úr következik. Au-delà des, des chiffres cités par euh, notre collègue. A számadatokon túl, amelyet Guerrero Salomor is idézett, még azt is el kell mondani, hogy a szubszaharai lakosság 30%-a szenved éhínségben, alultápláltságban. És az elmúlt elmúlt évtizedekben 2,6 szorosára növekedett ennek a térségnek a lakossága. Ön szerint értelmese az, vagy érthető-e az, hogy a 46%-os éhínséggel sújtott Burkina Fázóban még mindig a gyapott termesztés az, az uralkodó ágazat? Köszönöm. Biztos úr, öné a szó, hogy válaszoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Röviden, Gerero Szalam úr kérdésre válaszolva az MDG csúcs tárgyában. Nos, a fő célja ennek a csúcsnak az volt, hogy világos megállapodás szülessen a fejlődő és a fejlett országok között, a 2015-ös MDG célok, különösen az egyes számú cél érdekében, azaz, hogy csökkentsük felére a globális szegénység arányát, és hogy erősítsük az élelmiszerbiztonsági elemeket. Világos, tehát, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek ezeket a mi felettesi célokat szolgálják. A úrnak válaszolva, alapvetően két rendszer, két eszköz áll rendelkezésre. A reflex a krízisben lévő országokat szolgálja, és van egy egymilliárdos, milliárdos, élelmiszer segély, amely a kisgazdákat segítené, segíti, és ez az a nagyon jó válaszokat is adott. Több országban jelentősen javult az élelmiszerallátás helyzete. A nehézség abban áll, hogy az élelmiszerbiztonsági ez intézkedés csak egy egyszeri intézkedés vagy segélyválság esetén nyújtható, és ezt arra bele kérdéséhez vezet tovább az élelmiszer biztonság az egyik olyan terület, ahol zöld könyv létre megírását fogom javasolni az Európai Unió figyelmét erre a területre koncentrálva. Bár nagyon pozitív tapasztalataink vannak, tudjuk, hogy mit kéne tenni, és meg is kéne próbálnunk, hogy megvédjük a növekedést a mezőgazdasági, az a mezőgazdasági struktúrákra alapozva, amelyek Afrikát ma is jellemzik. Elnök, köszönöm, biztos úr köszönöm, kollégák. Most pedig lépjünk a 20 számú kérdésre, melyet Tarabella úr tett fel. A légi és vasúti utasok jogainak tiszteletben tartásáról szól a kérdés. Tíz kérdés van ebben a részben, tíz kérdést tettek fel a képviselők ebben a szakaszban azt javaslom, hogy azok a képviselőtársak, akik az irodáikban hallgatják a kérdéseket, a válaszokat, 22-es, 23-as kérdés vonatkozóan legyenek különös figyelemmel. Kalasz úr kap válaszra szót a bizottság részéről. Mr. President. Elnök úr tisztelt képviselők! Ahogy a képviselő ura a 1371 per 2007-es EK rendelet a légi személyszállításban résztvevő utasok, és hadd említsem meg a 2006-os fogyatékosokra vonat, fogyatékossággal élőkre vonatkozók légi és vasúti közlekedésben való jogaikat is, hogy a e jogokat megfelelően kell érvényesíteni. A rendeletek alkalmazását a nemzeti végrehajtó testületeknek kell a tagállami szinten biztosítani. E testületeknek minden észszerű intézkedést meg kell hozni azért, hogy az utasok jogai teljes mértékben tiszteletben tartsák. A bizottság feladata az, hogy az Európai Uniós jogot a tagállamok megfelelő módon ültessék át. Ezt úgy tudja el biztosítani, hogy folyamatosan nyomon követi a végrehajtást. A nemzeti hatóságoknak nincsen jogi kötelezettsége a jogszabályok végrehajtásának jelentésére vonatkozóan. A a lojális együttműködés, tagállami együttműködés elvéhez tartozik tehát, és az EU intézmények közti együttműködéshez, ahogy a szerződés is előírja. A bizottság a kérdésre gyorsan reagált, mindent megtett annak érdekében, hogy a a jogszabályoknak megfelelően és a 2010. május 4-én tartott konferenciának megfelelően a, a légi és vasúti utasok jogait minden nőt az Európai Unió egészében tiszteletben tartsák. Forma, hivatalos értelmező útmutatásokat adott ki az érdekelt felek és a tagállamok számára. Köszönöm szépen. Sorry, I misinformed the house a moment ago. Elnézést kérek, rossz információt adtam a háznak. Megpróbálunk nagyjából mindhárom biztos úrnak a kérdéseit meghallgatni. Ugye hárman vannak jelen, 20 perce van mindenkinek, nagyjából négy kérdésre van idő. Ez azt jelenti, hogy Higgins úr kérdéseig mindenképpen eljutunk. Tarabella úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, biztos vagyok abban, hogy érti, hogy a légi és vasúti személyszállításban résztvevő utasok jogaira vonatkozó rendeletek reményeket keltettek az utasokban. Igazából csalódásra ad okot az, hogy rengeteg panaszt nem derítenek fel, például az izlandi vulkánkitöréssel kapcsolatos problémákat sem, ahogy ön is említ, tette egyszer. A vállalatokat kényszeríteni kell arra intézkedésekkel, hogy megfelelő megoldásokat találjanak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő fogyasztóvédelmi módon oldják meg a problémákat. Köszönöm szépen. Kósa úr. Kósa úr, önél szó.

Köszönöm. Köszönöm, úr. Köszönöm. Tisztelt biztos úr. A vulkán kitöréssel kapcsolatos helyzet is megmutatta, hogy bizonyos tagállamok, főleg az új tagállamok nem rendelkeznek alternatívával, nincsenek vasúti kapcsolatok Nyugat-Európával az ön hazáját és az én hazámat is ideértem, biztos úr. Kérdésem, hogy a Baltika vasúti munkálatokat felgyorsítják-e? Tessék, biztos úr, a szó. Először is. A vulkán kitöréssel kapcsolatos kérdésre reagálni Egy átfogó képünk arról, hogy a legtöbb légi fuvarozó megfelelően, felelősségteljesen viselkedett, és ugyanez igaz az utasokra is. A legtöbb fennmaradó a legtöbb kérdést sikerült megoldani, még vannak fennmaradó kérdések, de arról egyáltalán nincs szó, hogy büntetéssel kéne sújtani a légitársaságokat. Arról van csupán szó, hogy a megfelelő kompenzációt ki kell fizetni az utasoknak. Vannak olyan panaszok, amelyeket nem túlságosan jól kezeltek a légi közlekedési vállalatok. Ezzel kapcsolatban felvet, ö, kapcsolatban állunk a, a tagállamokkal, de egyáltalán nem olyan rossz a helyzet. Aztán a másik kérdés. Próbáljuk azt elérni, hogy egységesek legyenek az utasjogok az összes közlekedési módozatban. November 30-án konzultációt rendezünk ezzel kapcsolatban a busz, autóbusz utasjogok kérdését fogjuk megvitatni a tanácssal, nem egyszerű ez. Van már a vasúti utasokra vonatkozó jogszabályunk, de ez nem olyan átfogó, illetve hasonló, hasonló a helyzet egyéb közlekedési módokkal, és mindenképpen átfogóvá kell ezt tenni. Remélem, válaszolom a balti kollégának, hogy a Baltika projekt minél hamarabb sikeres lesz. Elnök, Harkin asszony kérdése következik, 21-es kérdés. Biztos úr, hogyha fölkészült, akkor megadom önnek a szót. President, honorable member, honorable members. Képviselő úr, tiszt, eh, elnök úr, képviselő asszonyok. A bizottság június 30-án 2010-ben úgy határozott, hogy visszavonja a vonatkozó javaslatát, mivel az irányelv vonatkozik az önfoglalkoztatott gépjárművezetőkre is, és így a szabályokat a őrájuk is kiterjeszteti. A bizottság a tagállamokkal a tagállamoknak jelezte az átültetési kötelezettséget, és a bizottság a további lépésekről akkor fog határozni, hogyha a a felmérések kapcsolatos válaszokat megkaptuk és elemeztük. Köszönöm szépen, Hárkén asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, a választ. Nem tudom, hogy van-e olyan javaslat vagy útmutató, amelyet a tagállamoknak szeretnének beterjeszteni arra vonatkozóan, hogy hogyan közölje, kövessék nyomon az önfoglalkoztatott sofőrök munkaidejét akkor, amikor a munkával kapcsolatos papírmunkát, takarítást, automosást, stb. végeznek. Ezt nehéz nyomon követni. A gazdasági hatást is meg kell nézni, hiszen az ő vezetési idejüket jelentős mértékben csökkenteni kell. Köszönöm. So far Eddig nincs arról gondolatunk, hogy hogyan lehet ilyen dotásokat kidolgozni, az látszik, hogy nagyon bonyolult ügyről van szó, és a tagállamokkal kell megtárgyalni ezt. Jogi szempontból az, az irányelv rendelkezései életbe léptek, és be kell tartani azokat. Ám az, hogy irányadatásokat adjunk, arról hát először mérlegén fogjuk a lehetőséget, aztán majd előjövünk valami válaszsal. Köszönöm, most a 22-es kérdés következik. 23-as, bocsánat. Nem, bocsánat. 22-es Kumacakos úr a feltevője, és a 23-as Higgins úr részéről. Az iskola buszokra vonatkozó szabályozás és a közúti biztonságra szóló szél, Európai Uniós Biz, a elnök úr, a bizottság egyetél azzal, hogy az éves közúti halálos esetek száma továbbra is elfogadhatatlanul magas maradt. 2009-ben kb. 30 ezer ember halt meg az utakon, az EU útjain, ami egy kis város lakosságának felel meg. Ugyanakkor az Európai Bizottság nem ért egyet a képviselő azon gondolatával, hogy a harmadik európai akcióterv, a 2000 től 9 tartó közötti biztonsági program kudarc lett, lett volna. Azzal sem értünk egyet, hogy a kezdeti célt nem ért, értük volna el. Azt, hogy minden felett mobilizáltunk. Mert tudnék, ez sikerült. 72 ezer életet ö, óvtunk meg, és két millió sérültet tehát kevesebb adódott az utakon. Ezáltal elkerültünk egy sor személy és család tragédiát, ennek súlya kiszámíthatatlan, vagy nem lehet meghatározni. A 2011-től 20-ig tartó időszakban a bizottság azt javasolja, hogy tartsuk azt a célt, hogy a közötti halálesetek számát felére csökkentsük az Európai Unión belül a 2010-es eredmények fényében. Ez nagyobb hatékonyságot követel meg a szakpol- az érintett szakpolitikák részéről is, erős politikai akarat kell a tagállamok részéről, különösen azok részéről, amelyeknek gyenge eredményei vannak a közúti biztonság tekintetében. Átfogó, nemzeti közúti biztonsági stratégiára van szükség, olyan gyakorlatokra támaszkodva, amelyek máshol sikerre vitték ezeket a törekvéseket. Ehhez az is kell, hogy azokon a területeken és csökkentsük a balesetek számát, a, mint például a, a motorbiciklik balesetek, meg a vidéki utakon való balesetek tekintetében, ahol nem nagyon értünk eredetileg sikert ami a konkrét kérdéseket illeti, a, a közötti balesetek megelőzése, a, a, a gyermekeket illetően, illetve az iskolabuszokat illetően látnunk kell, hogy nagyon jelentős előrelépést értünk el az elmúlt évtized során. 70%-kal csökkent a halálesetek száma, a gyermekeket érintő halálesetek száma a 15 év alatti korcsoportban. A bizottság az ma jól látja, hogy szükség van arra, hogy tovább is, továbbra is erősítsük a gyermekek biztonságát, mert ők továbbra is nagyon súlyosan kitett közúti közlekedési csoportot jelentenek. Komut. úr, és aztán Higgins úr tesznek fel kiegészítő kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm biztos úr válaszát. Válasz ellenére még egyszer fölteszem a kérdésemet. Nap mint nap több millió ember megy. Iskolába is tér haza, iskola buszokon. Az európai ifjúság nagy része így jár iskolába, és én úgy vélem, hogy sokkal komolyabb műszaki normákat, kritériumokat kell elíteni az iskolabuszokkal kapcsolatban. Meg kell nézni azt is, hogy az iskolabusz vezetői alkalmasak erre a feladatra, tesztelni kell őket. Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben a bizottságnak kezdeményezést, kezdeményezéssel kell előállnia. Az európai közvéleményt is pozitívan befolyásolná ez, hiszen nagyon érzékeny kérdésről van szó. A gyerekek mindenki szívéhez közel állnak. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a következő hozzászóló. Én egyáltalán nem osztom a bizottság a béli véleményét, hogy kielégítő a helyzet. Biztos úr is említette, hogy 2009-ben 35 ezeren vesztették életüket, és ez a közúti stratégia eredménye. 2001-2009-es stratégiáról van szó. Ez 15 ezerrel több áldozat, mint a célkitűzés. Ezt a biztos úr önmaga is bevallotta. Kérdezem, hogy van-e arról azzal kapcsolatban elképzelés, hogy hogyan lehetne ezt javítani? Elnök, még két kiegészítő következik, Tika asszony, és aztán Har- Harkin asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. 35 ezer áldozat, akik a közúti forgalomban halnak meg egy kisváros lakossága. Évente egy kisvárost kiírtunk. 50 százalékuk gyalogosok, kerékpárosok és motorosok. Úgy gondolom, hogy mégiscsak szükség lenne arra, hogy már az iskolákban a gyerekeknek megfelelő oktatást biztosítsunk, jobb közúti közlekedés oktatásra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Az iskolabuszok úgy az iskolabuszokkal kapcsolatban, nos, hogyha előírás lenne, hogy minden gyerek 15 éves kora alatt biztonsági jövet hordjon, az már nagy előrelépés lenne. Biztos úr, köszönöm szépen! Nézzük az iskolabuszok kérdését. Nagyon komoly előírásaink vannak, műszaki előírásaink az iskolabuszokra vonatkozóan. Különösen igaz ez az iskolabusz funkciójú buszokra. Nincs tudomásom arról, hogy különösen rossz lenne az iskolabuszok helyzete. Természetesen nyomon követjük a helyzetet, és azt javasoljuk, hogy megfelelő elhelyezés nyerjenek a buszokon ezek a gyerekek, illetve hogy biztonsági övet használjanak. De azzal kapcsolatban nem kaptunk jeleket, hogy a stratégián belül, tehát a közúti biztonsági stratégián belül rossz lenne, a, vagy kiemelkedően rossz az iskolabuszok helyzete. 35 ezer ember veszti életét, és természetesen minden élet kihúnyása tragédia. A közúti biztonsági cselekvési terv szerintem nem volt kudarc, hiszen 50%-kal csökkent a sérülések, halálos balesetek száma. Saját hazámban negyedére csökkent az áldozatok száma ezen időszak alatt, ami nem rossz eredmény. Aztán a következő cselekvési tervünkre megvan már az elképzelés, ugyanaz a célkitűzés, csökkentsük a halálos áldozatok számát felére. Nagyon sok intézkedést tartalmaz ez a cselekvési terv, például a legérzékenyebb embercsoportok tájékoztatása, képzése, az idősekre gondolok, a gyalogosokra, a kerékpárosokra, illetve a motorkerékpárosokra, őrájuk sokkal jobban oda kell figyelni. Egyetlen olyan csoport van, olyan kategória, ahol nőtt a halálos balesetek száma, ezek a motorkerékpárosok. Elnök, köszönöm szépen. Talán most a 24-es kérdésre is rátérhetünk. Paleckész úr tette fel ezt a kérdést. Témája túlzott forgalom a balti tengeren. It's question 24. A 24-es kérdésnél tartunk. A számok, a biztos úr válaszában, másként jelennek meg az én dokumentumban. De Palecki úr, eh, úr kérdéséről van szó, akkor nagyon örülök, hogy válaszolhatok. A balti tenger forgalma valóban lényegesen növekedett az elmúlt években, ugyanakkor az Európai Unió az egyik leghatározottabb eh, és legfejlettebb kereteket határozta meg a tengeri közlekedéshez. A harmadik eh, tengerészeti, tengerészeti biztonsági csomag igen jelentősen javította a tengeri forgalom nyomon követő és információs rendszerét, és igen szigorú felügyeleteket is írt elő a hajókra, a kikötőkre és a kikötő ellenőrzésre vonatkozóan egyaránt. A balti tengerre vonatkozó intézkedések a hajók számára is új rendelkezéseket tartalmaz. Igyekszenek ezzel az intézkedések sima végrehajtását és átültetését is segíteni. Ha balesetekre kerül sor, akkor az emza a balti tengeri térségben állandóan állomásozott hajókkal kíván segíteni, a reakció, reakcióra, a reagálásra vonatkozó intézkedéseket a balti országok mindegyike bevezetett. Továbbra is tárgyalásokban vagyunk az orosz köz, köztársasággal anna, és az orosz adminisztrációval egy monitoring programot is elkívánunk indítani a balti tengeri térségben. A balti tengeri hajók biztonsága érdekében természetesen hangsúlyoznom kell az érdekes javaslatot is, ugye a balti tengeri közlekedés csökkentésére vonatkozóan az éjszakai közlekedés gondolatát meg kell gondolni. Az Egyesült Nemzetek tengerjogi törvényeinek megfelelően kell ezeket a javaslatokat átgondolni. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet már felismerte, hogy a balti térség rendkívül érzékeny terület, amely külön tengeri intézkedéseket igényel a balesetek csökkentése érdekében. De hangsúlyoznom kell azt is, hogy a tengeri kereskedelem egy környezeti szempontból rendkívül barátságos környezeti szállítási módozat, és a emisszió kibocsátásban károsabbakkal szemben igenis támogatandó. Köszönöm. Páleckis úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr. Biztos úr, köszönöm a részletes és meggyőző válaszát. És örömmel töltött el, hogy az Oroszországgal együttműködés is megemlítette. Úgy hiszem, hogy a hajó sztenderdek és normák tekintetében, illetve a környezetvédelmi sztenderdek javításában mely országok, mely európai országok játszanak vezető szerepet, és melyek azok, amelyek lemaradtak kicsit a e tekintetben? Elnök, köszönöm, biztos úr. Nagyon nehéz különbséget tenni az egyes tagállamok között, sőt, nincs erre vonatkozó bizonyítékom sem. Általában elmondott, hogy a balti tenger térségbeli országok mind igen érzékenyek a környezetvédelmi és a hajózási kérdésekre, és a skandináv országok, mint tudja, egy, egy döntést, olyan döntést kezdeményezték, ahol, amelynek célja, hogy a, a hajózási kibocsátásban a kén, a kén vegyületek aránya csökkenjen. Egyes országokat nem tudok kiemelni a e tekintetben. Elnök, köszönöm biztos úr, ön modell, modell értékű biztos, mert hogy egyrészt pontos válaszokat ad, segíti a munkánkat, és rövidre is fogja ezeket a válaszokat. Ez pedig nagyon helyén való. Most pedig Csolosz úr, a Csolosz úr illető kérdések következnek. Csolosz biztos úr, a 31-es, 32-es, 33-as, 34-es, és 35-ös válaszokra fog, kérdésekre fog választ adni. And as soon as the commissioner... Ahogy befut a biztos úr, és elhelyezkedik, megadom neki a szót. Donc je vais présenter la réponse à cinq questions qui sont regroupées. Először is azzal kezdeném, hogy öt kérdésre válaszolok egyszerre. Az EU tagállamoknak kifizetett kap támogatás természetesen azt tükrözi, hogy a, mennyi a termelékenység Európában. Történelmi hagyomány, hogy közvetlen támogatások léteznek Európában, és ezeknek a mennyisége eltér tagállamról tagállamra, illetve régióról régióra. A 12 tagú Európai Unió az Európai Unió 12 új tagállama is fokozatosan részt vesz a közvetlen kifizetésekben. Rövidesen 2013-ban elérik a százszázalékos átlag, a százszázalékos szintet ők is, az új tagállamok is. Aztán a két legújabban csatlakozó ország is eléri a 100%-os szintet 2016-ban. Ugye 25%-ról kezdtek, 100%-on kezdtek, és fokozatosan elérik a 100%-ot. Ezen új tagállamoknak lehetősége van arra, hogy tagállami támogatásokkal kiegészítsék az EU-s közvetlen kifizetéseket, és ezeket, ezeknek a módozatait a különböző szerződések, jogszabályok szabályozzák. A bizottság a kap reformjával kapcsolatban mindenképpen meg, felül szeretné vizsgálni a közvetlen támogatások rendszerét azzal kapcsolatban, hogy milyen szintű támogatást kapnak a tagállamok. 2013 után megvizsgálja, maga azt, megvizsgálja majd azt a bizottságot, hogy hogyan lehet reformálni ezt a rendszert. Hogyan lehet alkalmazni ezt, és hogyan lehet megfelelően kiegyensúlyozni a helyzetet a tagállamok között, illetve mezőgazdasági tevékenységek között. A kiegyensúlyozott támogatásokat szeretnénk előtérbe helyezni, tehát igazságosan szeretnénk elosztani a támogatásokat a tagállamok között. A kérdés csak az, hogy a jelenlegi helyzetről hogyan lehetne áttérni egy igazságosabb rendszerre, anélkül, hogy ez zavart okozna a kifizetésekben, illetve hogy komoly gazdasági következménye legyen. 2013 után a kapnak mindenképpen oda kell figyelni a talaj romlására is. Ez egy rendkívül súlyos probléma, és az éghajlatváltozás is rontja a talaj helyzetét. A biológiai sokféleség szintén nagyon fontos kérdés a természeti erőforrások kezelésében, és ez része a 2020-as stratégiának is. A 2010-re megfogalmazott célkítőzéseket nem sikerült elérni, de történt előrelépés, és a kap is fejlődött ebben a tekintetben. A kap jelenlegi formájában közvetlen kifizetésekkel, illetve támogatásokkal segíti a talaj megó, megvédését szolgáló ö, gazdasági tevékenységeket, és erre célzott támogatásaink vannak ag, agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre gondolok, itt külön feltételeket kell teljesíteni. Annak érdekében, hogy a talajvédelem javuljon és megmaradjon szerves anyag tartalma 2013 után is egy keretirányelvet fogunk benyújtani ezen témával kapcsolatban. Először is az erózió okait kell felmérni, és aztán erre reagálni kell. Tehát föl kell lépni az erózió ellen. Jelenleg a kapnak különböző környezetvédelmi kitételei is vannak, gondolok például a madár és habitát, vagy élőhely irányelvre. Egy külön vidékfejlesztési segélyünk is van, illetve természetvédelmi területekre, Natura 2000-es területekre is vonatkozik közvetlen támogatás. Azt gondolom, hogy 2013 után komoly kihívásaink lesznek, jelenleg vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a környezetvédelmi kérdéseket jobban megjeleníteni a kapban. Az első, illetve a második pillérben. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, annak is megvizsgáljuk a lehetőséget, hogy hogyan lehet jogszabályokat beterjesztenünk mi hamarabb a 2003 utáni időszakra. Novemberben egy nyilatkozatot fogunk beterjeszteni, 17-én a mezőgazdasági tanácsban. Papasztászkosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, biztos vagyok abban, hogy elfogadja, hogy alapvető különbségek vannak a különböző országok között, az Európai Unió tagjai között. Különösen abban, hogy milyen, mekkora, milyen típusú mi a gazdaság, milyen jellegű gazdálkodást folytatnak, hogyan bánnak az érzékeny régiókkal, a kevésbé támogatott régiókkal. Az az érzésem, hogy nem lenne szabad általányos, általány hektár támogatást bevezetnünk, hanem objektív kritériumokat kell a kifizetések, közvetlen támogatások kifizetésére meghatározni. Lavia úr, köszönöm szépen biztos úr, hogy a talajerózióval kapcsolatban válaszolt. Lenne egy kiegészítő kérdésem. A mediterrán térségekben nagyon komoly gondot jelent az, hogy a bevetetlen vagy műveletlen területeken tüzek alakulnak ki, illetve innen elterjednek az erdőkre is. Azt gondolom, hogy a mezőgazdasági vállalkozásokat kötelezni kell arra, hogy olyan gyakorlatokat folytassanak, amelyek környezetbarátak, illetve próbálják meg megelőzni a különböző tűzeseteket a vidéki területeken. Thank you. Köszönöm. Nenszki asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönöm önnek is a kimerítő választ a feltett kérdésekre. Ahogy mondta ön is, Románia és Bulgária utolsóként csatlakozott az Európai Unióhoz, és csak 40%-át kapja jelenleg egy főre vonatkozóan a mezőgazdasági, azoknak a mezőgazdasági támogatásoknak, amelyek olyan országoknak, mint Németország vagy Franciaország teljes mértékben jár. Azt mondotta, hogy csak 2000 16-ra kapják meg a két, ez a két ország kap ezt a támogatási mértéket, mint a régi tagállamok. Ez egyenlőtlenséget jelent, és azzal fenyeget, hogy összeomolhat a mezőgazdasági ágazat hazámban. Ön a tényezőket nem kellene jobban figyelembe venni? tekintettel arra, hogy a két országban gyorsabban növeljék a támogatásokat. Köszönöm szépen. Úgy látom, több kérdés volt ebben is jelen, úgyhogy az eddigiekre kérem, hogy válaszoljon. Csolos úr. Alors, euh, à la première question, monsieur... Euh, Nos. Papasztamkoz úr kérdésére adott válaszom. Valóban vannak különbségek a tagállamok, a régiók és a különböző gazdák között. Ami engem illet, én a jelenlegi rendszert éppen ezért nem általányrendszernek tartom, hogyha minden kategóri, tehát nem minden kategóriára azonos hektáronkénti kifizetést nem, én nem így értékelem. A jelenlegi rendszer, a történelmi alapú rendszer a támogatásoknál a 10-15-20 évvel ezelőtti rendszerek, támogatási rendszerekre épült, és most objektív kritériumokkal váltjuk fel a kifizetések megítélésének alapját. De figyelni kell arra is, hogy ennek az új egyensúlynak milyen rövid és hossz, középtávú hatása lesz. Azok, akiknek ez a rendszer kedvez most, meg kell, hogy tudjanak felelni, lépést kell tudjanak tartani az átállással is. Én objektív kritériumokat szeretnék javasolni, amelyek összekapcsolhatók az eredeti helyzettel, mindenki számára olyan helyzetet teremt, amit túl lehet élni. Lavian úr, amiről ön beszélt, azok olyan kérdések, amelyek a második pillérben és a vidékfejlesztési programon belül lehet figyelembe venni. A környezeti intézkedések bizonyos régiók speciális jellemzőit is figyelembe veszik. Azokat a zónákét, ahol erózió van, vagy tűzvész veszélye áll fenn. Nagyon fontos, hogy a 2013 utánra vonatkozó szabályozást lehessen alkalmazni. Környezeti intézkedésekre, támogató rendszerekre van szükség, és ezért gondoljuk azt, hogy a rugalmasság hasznos, hiszen így lehet stratégiai célokat elérni, jó környezeti irányítást konkrét eszközökkel megvalósítani. De ez a második pillérhez tartozik. Valóban ez olyasmi, amit a rugalmasság koncepciójába felvehetünk, ezt kínáljuk a tagállamoknak. A következő kérdés Románia-Bulgária. A csatlakozási tárgyalások során e tagállamokkal volt egy e, egy bekapcsolódási szak, szakasz, amiben megállapodtunk, a közvetlen támogatások progresszív biztosítása 2008-ig a, a kap félidős áttekintése során azt mondtuk, hogy 2013-ban kerül sor a reformra, és akkor figyelembe fogjuk venni ezt az elemet. A kifizetések kiegyensúlyozását, és adott esetben felgyorsítjuk észszerű megoldásra van szükség költségvetési szempontból is azért, hogy felgyorsíthassuk ezt a folyamatot. Köszönöm szépen, biztos úr, a válaszokat. Következő kérdésünk. A 36-os számú Kadenbach asszony a feltevője a kérdésnek. Biztos úr, van válasz a 36-os számú kérdésre? Öné a szó la commission a bien conscience que la... Az, Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy a feltételesség alkalmazását javíthatják a tagállamok, ahogy erről a 2008-as számvevőszéki külön jelentés is szól. Azt azonban kiemelném, hogy a számvevőszék jelentése egy két éves időszakot vizsgált, Tehát a, kizárólag a kizárólag bizonyos agrár, agrár intézkedések bevezetése után. Nos, az lenne a feladatunk, hogy a tagállamokat segítsük, hogy kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni. Ezzel kapcsolatban a bizottság nagyon komoly kapcsolattartást karolt fel, illetve nagyon komoly volt a konzultáció is. Az ezzel kapcsolatos szak mai bizottság, illetve egy szakértői csoport vizsgálta ezt a kérdést, és jelenleg is folyik a vita. Különböző speciális workshopokat rende, szenteltünk ennek a témának. 2004 óta vannak iránymutatási dokumentumok, ezek segítik a tagállamokat abban, hogy a tagállami rendszereket ehhez igazítsák. A tagállamok kötelezettségeinek nyomon követését úgy vizsgáljuk, hogy a bizottság auditokat rendez, ezek eredményét aztán megvizsgáljuk. A pénzügyi korrekciókat is alkalmazunk, akkor, hogyha kockázatok jelennek meg a mezőgazdasági alapokban. Ez többször is előfordult már a múltban, jelenleg is folynak az ezzel kapcsolatos vizsgálatok. Ezen kezdeményezések nagyban javították a kereszt megfelelési rendszert, tehát a számvevőszék jelentése, 2007-es jelentése óta sokat javult a helyzet. Az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseinket fokozni fogjuk, hiszen Számunkra nagyon fontos az, hogy a rendszer megfelelően működjön. Ez a kap fontos része. Köszönöm. Kadenbach asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, biztos úr. Kimerítő válaszát. Egy kis kérdésem volna a cross compliance-hez kapcsolatban, meg a fajok sokféleségével kapcsolatban, amiről már ma szó esett. Az észszerű mezőgazdaság hozzájárulhat ahhoz, hogy a fajok sokféleségét fenntartsuk, nem csak a környezetvédelmi biztos feladata az, hogy tudatosan e felé haladjon, biztos úr. Konkrétan önhöz fordulok. Ön mit tesz annak érdekében, hogy az érintettek, a politikai döntéshozók, a fogyasztók, meg a, főleg az érintett gazdák tudatosan védjék a fajok sokféleségét, és az ökoszisztémához kapcsolódó szolgáltatásokat erősítsék. I'm going to take Mrs. McGuinness. McGuinness asszony kérdését is most fogadjuk. McGuinness asszony. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos úr a válaszokat. Hogyha a jelenlegi rendszer problematikus, akkor mi lesz a jövőbeni problémákkal, hiszen hogyha az első pillérben megnöveljük a kötelezettségeket, elvárásokat, és ugye ez, elő, ez benne van a pakliban, hogyha a kapott reformálni akarják, akkor az ezzel kapcsolatos problémákra hogyan fogunk reagálni? Biztos örönél szó. It's okay. Donc, euh, moi, ce que je constate... Nos, én úgy látom, hogy az adófizetők, a fogyasztók, a nem kormányzati szervek különösen érzékenyen fordulnak erre, ehhez a kérdés felé, és nagyon sokat várnak el a gazdáktól. Úgy gondolom, hogy tudjuk biztosítani a gazdáknak azokat az eszközöket, hogy elmondhassák az embereknek, milyen óriási erőfeszítéseket tesznek, ha piacra viszik termékeiket. A jelenlegi minőségi rendszerek keretében az agrifood termékeknél a gazdák plusz lehetőséget kapnak a jobb kommunikációra. Arról, hogy mit, te, mit csinálnak, milyen lépéseket tesznek egyebek között a biodiverzitással kapcsolatban is. Ha figyelembe vesszük a különböző mezőgazdasági termelési rendszereket, akkor ez látjuk mennyire fontos. A diverzitáson keresztül ugyanis a környezeti és biodiverzitással kapcsolatos kérdéseket is figyelembe vehetjük. A kapon belül a gazdák, termelők és fogyasztók közti közvetlen kapcsolat kimondottan fontossá válik. A gazdáknak nagyon fontos, hogy a termékeiken keresztül jobban kommunikálhassanak a piaccal. Arról, hogy milyen e, feltételeknek kell termelésük során eleget tenni. Más intézkedések is vannak a mezőgazdasági termelés és a vidéki turizmus között például. Ez egy másik módja annak, hogy a gazdák bemutathassák az embereknek, hogy hogyan próbálják a vidéket, a környezetüket, a mezőgazdasági termelésük során is fenntartani. Nos, ezek a rendszerek, amelyek a kapon belül megvannak, a jövőben tovább szilárdíthatók, és a gazdák még nagyobb mértékben használhatják majd arra, hogy bemutassák erőfeszítéseiket, munkájukat. A másik kérdés pedig, ami felmerült, Nos, azzal kapcsolatban én úgy tudom, hogy a környezetre vonatkozó szabályok, rendelkezések a gazdák számára lehetővé teszik, hogy a természeti erőforrások megfelelő gazdálkodásával figyelembe vegyék a gazdasági és szociális szempontokat is november 17-e után fogjuk ezeket a kérdéseket megtárgyalni. Nem szeretnénk elfordítani tekintetünket a szociális kérdésekről, és csak a környezetre figyelem, figyelni. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a gazdák gondolataiban jobban meggyökeresztessük a környezeti gondolkodást, akkor fontos, hogy a, a jövő versenyképes mezőgazdaságát is a környezeti szempontok alapján fejlesztjük. A gazdának fontos, hogy a környezeti szempontokat, a víz, a föld környezetbarát gazdálkodását átültesse nem csak a saját gazda, gazdaságába, hanem a, a vidéki munkahelyekre is. A kapon belül a környezeti források megfelelő gazdálkodásával nem szabad, hogy alássuk a gazdák gazdasági versenyképességének lehetőségeit de figyelembe kell venni a szociális szempontokat is. A dokumentum előtt konkrét példák is lesznek. Elnök, köszönöm szépen. Akkor az utolsó kérdés tesszük fel Csolos biztos úrnak. A 37-es kérdést Csontis úr kérdése ez. A görög mezőgazdasági termelők és halászok garancia alapáról biztos úr. Donc, le programme de développement rural euh, pour la... Köszönöm. A vidékfejlesztési program a 2007-től 13-ig terjedő időszakban Görögországban kap társfinanszírozást, ám ez nem tartalmaz garanciát a kicsi vagy mikrovállalkozások számára a jelenlegi érvényben lévő szabályozás alapján, és nem kellett kérés a program módosítására sem. Legalábbis a DG Agri nem kapott ilyen kérést a görög hatóságoktól. Fontos aláhúznunk, hogy a támogatások, az állami támogatások tekintetében a tagállamok élnek javaslattal a vidékfejlesztési intézkedések tartalmát illetően a szabályoknak megfelelően persze. A szabályozás 19-es cikke alapján a 1692-es számú szabályozás alapján, az vidékfejlesztési alapok és az EMOGA szabályozás alapján a vidékfejlesztésre vonatkozóan áttekintést verhet a tagállam a tagállami monitoring bizottság javaslatai alapján, és ezt a bizottság mérlegeli. A halászati ágazat, görög halászati ágazás, ágazat tekintetében a görög hatóságok arról tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy szándékaik szerint egy új pénzügyi eszközt indítanak el, hogy a halászati mikrovállalkozások ennek hasznát lássák. A görög hatóságok szerint egy pénzügyi eszköz azon pénzügyi szabályozás hatája alá esik, amely már amelyet, amely már működik és amelyet ismerünk. Az operatív, a görög operatív program fogja társfinanszírozni ezt a rendszert a jelenlegi időszakban, 13, 2013-ig bezárólag az Európai Bizottság kedvezően ítéli meg ezen eszközök beindításának gondolatát, és az operatív program kulcs elemei ennek megfelelően jóváhagyást kapnak. Ez megfelel a vonatkozó szabályozásnak, és az Európai Halászati Alap fog 30-35 millió euróval hozzájárulni e cél megvalósításához. A Monitoring Bizottság fogja kiválasztani a kedvezményezetek körét. A görög hatóságok jelenleg a, véglegesítik azt a cselekvési tervet, amely meghatározza a pénzügyi eszköz felhasználásának feltételrendszerét. Az Európai Bizottság várakozása szerint az eszköz 2010 vége előtt elindítható lesz. Huntis úr kiegészítő kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kimerítő választ kaptam. Köszönöm szépen. Ugyanakkor egy rendkívül konkrét javaslatot tett a görög kormány a témával kapcsolatban. Ön azt említette, hogy ha 2010-től, hogy 2010-től lesz ez érvényes, akkor azt kell meg, megvizsgálni, hogy mikor, kér, hogy mikor kérvényezte mindezt ennek a finanszírozását a, a görög kormány. Kérem válaszoljon. Biztos? Köszönöm. Nos, lássuk világosan a dolgot. Két dolgot külön kell itt választani. Ott vannak a ö, földművesek, a kisgazdák, illetve ott vannak a halászok. Ez két külön téma. Én azt mondtam a válaszomban, hogy a görög hatóságok nem kérték azt, hogy a kis és nagyon kis gazdák, nagyon kis kapacitással dolgozó gazdálkodák esetében ezt az eszközt alkalmazzuk, hanem a halászokra kérték ezt. A görög hatóságok kérésének megfelelően 2010 végére életbe léphet ez az eszköz. De miután mezőgazdasági térmában nem tettek ilyen kérdést a görög hatóságok, erre nem tudok válaszolni. Elképzelhető, hogy módosítják még ezt a kérdést, de a görög hatóságok jogában áll, hogy ilyen kérdést tegyenek, de ezt még, ilyet még nem kaptunk. Elő. Köszönöm szépen, most a Damanaki asszonyhoz kérdések következnek. A 40. kérdés az első. Nem tudom, hogy hány kérdést tudunk ma megtárgyalni, fél kilenckor ugyanis le kell zárnunk ezt a témát, hiszen a tolmácsoknak el kell menni vacsorázni, mert 9 órakor folytatjuk a programot. De van, aki azt mondja, hogyha elkészült, felkészült, akkor megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniós akvakultúra a fenntartható fejlődés egyik fontos pontja. Nos, a bizottság is tudja, hogy sokkal jobban eh, ki kell emelni az akvakultúra szerepét. A fenntartható akvakultúra jövője című dokumentum három stratégiai célkitűzést fogalmaz meg. Először is az akvakultúra ágazat versenyképességének növelése, a fenntarthatóságának megtartása, illetve az igazgatási funkció javítása, ez a három célkitűzés. Nagyon fontos az, hogy az Európai Uniós, a tagállami és regionális szinten is foglalkozzanak ezzel a kérdéssel a hatóságok, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Az akvakultúrát akkor tudjuk fejleszteni, hogyha például az egyes ágazatokra is odafigyelünk, tehát a puha testűek kérdésére, illetve a különböző normákra is. Az állat egészségügyi és élelmiszer biztonsági nem, nemzetközi normák tekintetében nagyon aktív az EU, odafigyelünk arra, hogy ezen normák megfelelőek legyenek, ezeket betartsuk mi is, illetve az importőreink is. Laboratóriumok is vizsgálják ezt a kérdést, ezen laboratóriumok kapnak éves finanszírozást, koordináljuk a tagállami laboratóriumok együttműködését. A bizottság a tagállamokkal Egyetemben vizsgálja azt is, hogy az osztrigák abnormális halálozási arányának mi lehet tehát az oka az elmúlt két évben. Próbáljuk ennek okait megvizsgálni. Nos, az akvakultúrákkal kapcsolatban emlékeztetem önöket arra, hogy júniusban, idén júniusban a parlament is megvizsgált ezt a témát a Guido Milana jelentésben. Örül annak a bizottság, hogy az Európai Parlament is nagyobb jelentőséget kíván tulajdonítani az akvakultúrák fenntarthatóságának. Úgy gondolom, hogy a közös halászati politikából kéne a megfelelő támogatást megadni, és, mind, és ezt a közös halászati politikát rövidesen reformálni kell. Azt reméli a bizottság, hogy ez az ágazat sokkal jobban fogja megszervezni önmagát. Nagyon fontos, hogy a termelő közi, illetve ágazat közi szervezetek jobban hozzásegítsék a fogyasztókat ahhoz, hogy megfelelő áru jusson a piacra. Köszönöm szépen, Kelly úr tesz fel kiegészítő kérdést. Köszönöm szépen, biztos úr, asszonya az átfogó választ. Csak annyit szeretnék mondani, hogy egy közelmúltban végzett írfelmérés alapján a jelentős hal mennyiséget rosszul címkéznek, tehát más halat kapnak, mint amit gondolnak, hogy vála, vásárolnak. Szeretném kérdezni, hogy tud erről a bizottság, és rövid távon lehet-e tenni ez ellen valamit, és nagyra értékelem persze a válaszát. Gallagher úr kérdését is megvárjuk. Uh, uh, Elnök úr, nagyon örömmel hallom Damanaki biztos asszony válaszából, hogy a mezőgazdaság fontos szerep, és ebben szerepet kap, és ebben kiemelt fontosságú a közös halászati politika is. Óriási munkahelyteremtési lehetőségek vannak az akvakultúrában, különösen olyan területeken, ahol igen magas a munkanélküliség. Úgy gondolom, hogy a bizottság fontos szerepet tölthet be, vezető szerepet vállalhat magára abban, hogy kommunikáljon a tagállamok felé, és javasolja hogy persze kompromisszumokat a jó minőségű élelmiszerrel kapcsolatban talán lehet tenni, de azt biztosítani kell, hogy egy testület foglalkozzon a mezőgazdaságon, és ne különböző ügynökségek és osztályok. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek Eleker úrral abban, hogy hatalmas lehetőségeink vannak a kulturális ágazatban, és nagyon sok munkahelyet is tudunk itt teremteni. Ezért tervezzük azt, hogy egy külön fejezetet szentelünk a kapjelentésben az akvakultúrának. Azt is meg kell említenem, hogy külön ö, finanszírozási ö, sort biztosítunk erre a célra. Nagyon fontos elemek ezek. Kelly úrnak is válaszolnék. Igen, tudjuk, ismerjük ezeket a problémákat, és egyetértek vele abban is, hogy sok tennivalónk van, hogy a termékeink nyomon követhetőek legyenek. Ezért egy címkézési fejezet szerepel a kapjelentésben. Erről annyit tudok elmondani, hogy a bizottság annak érdekében dolgozik, hogy, egy, vagy egyenlő játékfeltételeket biztosítsunk az Európán Unión belüli halászati gazdaságoknak, meg azon kívülieknek. Tehát az importált termékekre vonatkozó is hasonló szabályokat kell érvényesítenünk. Elnök, köszönöm. Most a 41-es számú kérdéshez értünk. Cukkalasz úr a feltevője, az Európai László Arab forrásainak felhasználása a címe. Biztos asszony. Köszönet illeti Cukalasz urat ezért a kérdésért. Nagyon fontos témára tapint rá tudnilik. Világos és nyílt módon el kell mondanom, hogy a halászati alap végrehajtása még nem érte el a úgymond a cirkálási sebességét, nem vagyunk elégedettek ennek haladásával. A köztes kifizetések, amelyeket jóváhagyott a bizottság és a tagállamok 500 ra rúgnak az allokációnak. Ugyanakkor az eddig a most kapott tagállamoktól érkezett adatok, az éves jelentési kötelezettség keretében nyújt adatok rámutatnak arra, hogy 2009 végéig 10,2%-kal nőtt a konkrét projektekre való lekötések mértéke. Ez, ez egy kicsit bátorító javulás. Az is nagyon fontos, hogy ezek a számadatok nem csak az egyes tengely alatt folyósított pénzeket fedik le, hanem a többi is. A négyes a ö, fenntartható fejlődés, fejlesztése a halászati áldozatnak késés szenved a partneri ö, kapcsolatok felépítésében való csúszás miatt. Ez a helyzet ö, annak tudható, hogy az IFF szabályozást későn fogadták el, aztán az operatív programokat is későn fogadták el, sok esetben az operatív programokat csak 2008 második felében foglalt, fogadták el egyes tagállamokban. A harmadik probléma az igazgatási rendezősi rendszerek felállításában adódik, holott ezek felállítása az előfeltétele a pénzek lehívhatóságának a bizottságról, és hatással volt a gazdasági válság a látszati ágazatokra is, ágazatra is, ez is ok. A végrehajtás ezen szakaszában még nagyon korai nem állapítható meg az, hogy az IFF elérte a kitűzött célokat több tájékoztatásra kapunk majd a időközi értékelésből, a 2011-es év folyamán ejtjük ezt meg. Nehéz még meghatározni a bevált gyakorlatokat is e területen, hiszen a tagállamok nagyon széttartó pénzekkel, különböző pénzeszközökkel rendelkeznek az allokáció tekintetében, a látszati alapból lehívható összegeket illetően, és nehéz meghatározni az abszorciós kapacitásokat. És például az egyes tengelyen, azaz a közösségi halászati flotta vonatkozó támogatások elég könnyű lehívni, a többit nem olyan egyszerű. A főigazgatók találkozó, amelyet a belga elnökség múlt szeptemberben szervezett, az abszorpciós kapacitásban adódó problémák orvoslására vonatkozóan, meg a tőke hozzáférés tekintetében a biztos a tagállami tervezési technikákat javasolta, illetve az eljárási rendszerek egyszerűsítését, meg a, a pályázati űrlapok egyszerűsítését. A, ezen lehetőségek használatáról is majd tájékozódni fogunk. A görög operatív program végrehajtása 2007-13-ig terjedő program végrehajtása is csúszásban van. Sajnálattal mondom ezt, de bizony jelentős a csúszás a görög fél részéről. 2010. szeptember 15-éig a tényleges kifizetések csak 5 millió 600 ezer eurót értek el. Ez azt jelenti, hogy ez kb. 2%-a a teljes választati alapból lehívható összegnek. Nagyon gyenge tehát a lehívási arány. Ez a nem kielegítő helyzet főleg abból adódik, olyan problémákból adódik, amelyek az igazgatási és kontroll rendszerek felállításából adódnak, illetve az operatív program végrehajtásában adódó csúszásokból. A pénzügyi válság is felelős a késések egy részért, különösen a kettes tengelyben való intézkedések kapcsán. A bizottság éves jelentést készít a lázati alap végrehajtásáról 2009-re vonatkozóan, és ez további információt, meg háttér tájékoztatást ad majd a tisztelt képviselőtet feltett válasz kérdésre is. Köszönöm. Két kiegészítő kérdés. Cukalász úr és Kelly úr teszi fel ezeket. Tessék, Cukalász úr. Köszönöm szépen. Nagyon átfogó választ kaptunk, köszönöm biztos asszony. Említette azt, hogy milyen rossz a gazdasági helyzet, illetve azt is, hogy még nem teljes mértékben valósul meg minden, amit a halászati, fejleszt, a halászati közösségi halászati alaptól várunk, vagy halászati politikáról. Én úgy gondolom, hogy bizonyos halászati felszereléseket be kéne tiltani. Ezzel kapcsolatban terveznek-e valamit, illetve ha ezt megteszik, akkor az emberek elvesztik munkahelyüket? Avagy elképzelhető-e az, hogy bizonyos intézkedéseket kiterjesztenek, és így a fenntartható halászati feltételeket helyezik előtérbe. Kelly úr következik. Köszönöm szépen! Tisztelt biztos asszony! Nos, említette, hogy bizonyos tagállamok jól járnak a bevált gyakorlatok terjesztésében. Bennem az a kérdés merült fel, hogy mely tagállamok kullognak hátul. Melyek tehát a illenjáró és melyek a hátul kullogó országok. Elnök. Kedves kollégák, ez lesz az utolsó válaszunk, ezt gondoltam leszögezem, mielőtt túlságosan belelkesednének a kollégák. Tessék, biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kelly úr, hadd válaszoljak önnek először. Általában véve a jobb rendszerrel, jobb megfelelési ellenőrzési rendszerrel rendelkező országok jobb eszközökkel könnyebben férnek hozzá a forrásokhoz. Ez az általános megfigyelés. A déli országok, a földközi tenger térségbeli országoknak nagyobb problémái vannak. Meg kell, hogy mondjam, konkrét válasz Cukalász úrnak, hogy Görögországnak külön problémái vannak. Biztosítani kell azt, hogy mindenkin tudjunk segíteni, csak így lehet jobb az abszorpció. Ezért mondtam, hogy a tervünk az, hogy a szabályokat erősze, el, um, egyszerűsítsük, és a, a halászati reform keresetében megfelelő minimum szintet határozzunk meg, ami könnyen elérhető. Cukalász úr kérdésére a mediterrán térségre vonatkozóan hadd mondjam el, hogy a földközi tengeri jogszabályt végre kell hajtani. Június 1 -e óta kötelező ez, nincs visszaút. Nincs visszaút, mert hogyha módosítani kívánnák ezt a jogszabályt, akkor további három-négy évre lenne szükség, anélkül, hogy ellenőrzési és megfelelési rendszer lenne. Végrehajtjuk tehát ezt a jogszabályt, és én már együtt is működtem a, grig, a görög hatóságokkal, elmondtam, hogy nekik is végre kell hatá, eh, hajtani minden késlekedés nélkül ezt a jogszabályt. Ez azt jelenti, hogy az összes rendelkezést a különleges sebességekre vonatkozó külön rendelkezéseket, és amelyek rendkívül e, eszközöket, amelyek rendkívül nehezek, azokat is végre kell hajtani. Erre vonatkozóan az alap lehetőségeiből, az alap lehetőségeihez mérten forrásokat biztosítunk ehhez. A minden eszközre vonatkozóan, a hajókra, egyebekre. Meg kell felelni, és a megfelelést át, végre kell hajtani, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy lehetőségük legyen arra, hogy jobb eszközökkel javíthassák munkájukat. Köszönöm szépen, biztos asszony! És köszönöm mindenkinek, hogy itt volt a kérdések idején. A nem feltett kérdésekre írásos választ kapunk. Köszönöm, lezárom a kérdésidet. És 9 óráig felfüggesztem az ülést.